Hello everyone. If there are no objections. Ha nincs észrevételük a rendtervezettel kapcsolatban, akkor a jelen formájában elfogadhatjuk. A belső elválasztású diszruptorokról való közmeghallgatás a petíció alapján, amit kaptunk. Március 22-én csütörtökön kerül 9.45-től eh, megrendezésre. Mindenkit szeretettel látunk. Március 27-én szerdán délután két órától lesz egy szakbizottsági workshop, vagy műhely, a 2020 utáni e, új autókra és kiszaszon gépjárművekre vonatkozó széndiokszid szabályokról. Április 12-én nem lesz délutáni ülésünk, illetve van némi változás a titkárságon. Matteo Manegáti a jogi szolgálattól, mától csatlakozik a munkatársakhoz üdvözöljük. A mai napon, ami a tolmácsolást illeti, 20 nyelvre történik, illetve nyelvről tolmácsolás, és az interneten is közvetítik az ülést. Az első napi rendi pont egy véleménytervezet megvitatása a tagállamok közötti bizonyos típusú vegyes áruszállításra vonatkozó közös szabályokról van szó. Dantán úr, az előadó, öné a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma Európában a közúti eh, fuvarozás 40%-át teszi ki a teljes árufuvarozásnak, és a kombinált szállítás csak 12%-ot 12 tesz ki 2014-ben az áruszállításból. 18,3%-ot tesz ki a vasúti szállítás, és 6,4%-ot a folyami talán érdemes a multimodális és a kombinált szállítás definíciójára hivatkozni, mert a kettő egymást kiegészíti, de nem azonosak. Ami a kombinált szállítást illeti, az a multimodális szállításnak az egyik módja, konténerekkel, történik, és a 2012-es 106-os irányelv szabályozza. A bizottság most ennek a felülvizsgálatára tett javaslatot. Miért fontos ez a Környezetvédelmi Szakbizottság számára? Azért, mert tudjuk, hogy a zárószállítás 2050-ig nagyon jelentősen megugorhat, és láthatjuk, hogy a gazdasági talpraállás után az utakon, autópályákon újra eh, kamion konvojok eh, jelentek meg. A vasúti szállítással kellene a tagállamok közötti szállítást eh, továbbfejleszteni. 90%-a a multimodális szállításnak határon túlnyúló az EU-ban nagyon fontos lenne a szűk keresztmetszetek kiiktatása néhány fontos közúti tengely mentén. Én az Alpokban élek, a vasúti összekötetés Lyon és Torino között, a hatos korridor mentén segítheti mindennek a megoldását. A kombinált szállítás területén az irányelv hatályba lépése után 25 évvel továbbra is nagyok a kihívások, a potenciálját messze nem tölti be ez a szállítási mód, a terminálok és az infrastruktúra nagyon hiányos, és két fő gyengesség van. Először is a tagállamok nem elég világosan ültették át az irányelvet, és így nagyok az eltérések az alkalmazásban, illetve a tagállami támogatások nagyon különbözőek, és így a klasszikus közúti szállítással nem tudja felvenni a versenyt a kombinált szállítás. A bizottság joggal vizsgálja felül a szabályozást, jó lenne a hiányosságokat orvosolni. Én, azt, én három módosítás csoportot javaslok a szakbizottságnak. Az egyik a célzott intézkedésekre vonatkozik, a másik a logisztikai lánc új technológiákkal való fejlesztésére, a harmadik pedig az alternatív üzemanyagú és kisfogyasztású kombinált szállítást hangsúlyozza. Ami a célzott támogatást illeti, nos a bizottság 300 kilométerenként az EU egész területén szeretne átrakodó fogadó terminálokat felállítani. Ezt a teljesen földrajzi megközelítést én inkább a gazdasági szempontok nyelvére fordítanám le és a tagállamoknak legalább gazdasági támogatást kell nyújtani, nem elég bátorítani őket. A terminálépítés, beruházást új technológiákkal, képzéssel, munkaerővel kell segíteni. Nyilvánvaló, hogy a határon túlnyúló projekteket tovább kell segíteni, különösen a hegyi környezetben a logisztikai láncra vonatkozó, új technológiákra vonatkozó módosítóim között a, az informatika hangsúlyosabb tehát az intelligens rendszerek elterjesztését javaslom, hogy könnyebb legyen az átrakás és kevésbé költséges, ami az alternatív és kis üzemanyagfogyasztást illeti az áruszállításnál a kevésbé szennyező, kevesebb anyagot kibocsátó megoldásokat ösztönöznénk. A Párizsi konferencia eredményeképpen és a 2030-as célok fényében is a közúti áruszállításban nagyon fontos lenne szintén ösztönözni az üzemanyag megtakarítást, hiszen nagyon sok foszilis energiát használ fel a közúti szállítás. Fontos, hogy ösztönözzük a tagállamokat a földgáz, villamosáram és más alternatív üzemanyagok elterjesztésére. Van még a kabotásra vonatkozóan is egy módosítom. A bizottság azt javasolja, hogy a kombinált szállítás általában élvezze mentességet. Mi szeretnénk, hogyha a nemzeti kombinált szállításra ez nem vonatkozna, és a kabotás helyzet így nem változna meg. Ami a KKV-ket illeti, nagyon sok kis és közepes cég vesz részt a záruszállításban, mobilitásban nagyon fontos, hogy maximálisan csökkentsük az e-cégeket terhelő administratív eljárásokat az önök rendelkezésére állok, minden módosítót igyekszek majd belefoglalni a szövegbe, és az árnyék előadókkal szeretnék mi hamarabb egyeztetni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen Dantán úr, most pedig odaadom a szót, megadom a szót Tanaszenszkú úrnak, az előadónak. Thank you, Chair. Dear colleagues. Nagyon köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Ahogyan tudják, a, a közlekedés negatív hatásainak csökkentése az Európai Unió közlekedési szakpolitikájának az egyik legfontosabb pillére. 2017 májusában egy szociális, méltányos átállásról szóló programot olvashattunk, és egy első javaslatcsomag is kísérte ezt a 92 per 106-os EC irányelv, vagyis a vegyes áruszállítási irányelvnek az átgondolása szintén ennek a második csomagnak a része. A közlekedési irányelv, a vegyes áruszállításra vonatkozó közlekedési irányelv az egyetlen olyan irányelv, amely támogatná a közúti áriszállításról az alacsony kibocsátású szállításra való átállást. Az a célja, hogy a nagy szakaszú, nagy távolságra történő közúti áruszállításról átálljunk más alternatív áruszállítási módokra, úgyhogy csökkentsük azok negatív hatását. Viszont erősebb intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy Európán belül a vegyes áruszállítás megfelelőképpen érvényesülhessen egy egységes végrehajtása van szükség a tagállami szinten. Továbbá a bizottság javaslata nem csak ezt támogatja, hanem figyelembe veszi azt is, hogy minden egyes tagállamban, minden egyes kombinációban támogatni kell a vegyes áruszállítást. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Köszönjük, hogy a földrajzi kritériumot is beleveszi elmondja, hogy ez nem, nem releváns, ugyanis a földrajzi kritérium nem veszi figyelembe a különböző regionális különbségeket. Zárásképpen még szeretném elmondani, hogy szerintem a 92 per 106 per EC irány elv meg kell, hogy feleljen a jelenlegi Európai Uniós jogszabályoknak, főleg az energia, közlekedés, környezet és egészségügy témájában. Természetesen számos módosítót fogok benyújtani, és nagyon remélem, hogy ezekkel a kollégák majd egyet is tudnak érteni. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig eh, Tovább úr. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Dántán úrnak, amiért elmondja, hogy a vágyas áruszállításban milyen nagy potenciál van, amelyet még nem aknáztunk ki, és amelyekkel a Párizsi Klimaegyezmény céljainak megvalósításához hozzá lehetne járulni az ökológiai lábnyomnak a csökkentését szeretnénk szem előtt tartani, a kiskapukkal leszámolni, illetve a közlekedési zavarokkal leszámolni. Erre az eszmecserére való felkészülés képen elolvastam egy pár háttér jelentést, amelyet a bizottság készített. És azt gondolom, hogy megértettem valamit, amit eddig, amire eddig még nem is gondoltam. Hogyha megnézzük, hogy a vegyes áruszállítás hogyan is működik, úgy általánosságban, ha megnézzük a nagy képet, akkor ezt láthatjuk, hogy a vegyes áruszállítás nak jó hatása van a környezetre, viszont ez a két nagy európai résztől függ, csatornáktól függ, és azoktól a tengerektől, amelyek ezek között találhatóak amelyek ezek részén, szerint találhatóak. Hogyha valamelyik térség nem jól használja ki a vegyes áruszállítást, illetve a jelenleg működő vasúti lehetőségeket, akkor a célokat nem lehet megvalósítani. Tehát mindenképpen át kell állni erre a vegyes áruszállításra, amelyben már a vasút is jelen van. Hogyha megnézzük, hogy milyen fejleményeket is láthatunk az elmúlt 20-30 évben, akkor az is látható, hogyha visszamegyünk egy kicsit az időben, mondjuk az én gyerekkoromba, akkor mindenhol, minden vállalatnak nagy raktárai voltak, és a raktárakba történő szállítás az nem igazán függött az időtől, ugyanis nagy volt a, a tárolási, raktározási kapacitás, viszont a 90-es évek gazdasági válsága, illetve a 2007-es gazdasági válság után azt láthattuk, hogy a vállalatok megváltoztatták a működési módjukat, és megszabadultak számos raktártól. És kitaláltak egy új logisztikai rendszert, amely már nagyon az időtől függ hogyha kell valamilyen alkatrész az autómhoz, akkor elmegyek a helyi szervizbe, ahol is a szervizes fog egy pár mérföldet található, vagy akár százezer mérföldet található központnak küldeni egy e-mailt, és majd megérkezik az alkatrészem repülővel, vagy valamilyen más módon, pont azért, mert mindez függ az időtől, tehát nem fog, nem fog vasúton jönni. Hogyha nem sikerül máshogyan elhozni a raktárból az adott adott alkatrészt, akkor szerintem nem fogunk semmiféle ö, változást tudni eszközölni. Nagyon várom majd a közös munkát a, az előadóval, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm mondja az elnök. A többi árnyékjelentéstevő viszont nincs itt, úgyhogy ha valaki fel szeretne szólalni a képviselők közül, akkor itt az idő, hogyha nem, akkor a bizottságtól itt van velünk Fentemátó úr. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadónak is ezt a véleménytervezetet amelynek kapcsán már rögtön elmondhatom, hogy a módosítóknak a nagy része abba az irányba mutat, amelyel mi is egyetértünk, és amelyet mi is el szeretnénk érni ezzel a javaslattal. Tehát üdvözöljük ezeket a módosításokat, amelyek csak tisztábbá teszik a bizottságnak a javaslatát. Ami a három fő témát illeti, amelyeket felvetettek, azt láthatom, hogy ami a kabotást illeti, mi ezt ugyanúgy, ugyanúgy gondoljuk, mint önök, vagyis csak az határokon átnyúló ö, vegyes áruszállításra kellene, hogy ez vonatkozzon, ami pedig a bátorító intézkedéseket illeti, a tiszta ö, járművekre való átállás kapcsán. Alapvetően támogatjuk ezt az alapötletet, viszont ö, bizonyos esetekben ez nehézséget is jelenthet, ugyanis nem tudjuk, hogy ez, ebbe a konkrét javaslatba hogyan lehetne ezeket az ösztönző intézkedéseket beépíteni, ugyanis a mi javaslatunk inkább arról szól, hogy a közúti közlekedést, a közúti áruszállítást hogyan lehet úgy csökkenteni, hogy azzal a közlekedési dugóktól megszabadulunk. De persze valahogy bele tudjuk venni a tisztább járművek használatát is a szövegbe. egy dolog, amely felmerült, itt ugye 300 kilométer, tehát, hogy minden 300 kilométernél legyen egy-egy terminál. Egyetértünk azzal, hogy fontos, hogy legyen rugalmasság. Ez egy általános útmutató, általános alapelv, amely vezérel minket egy általános cél. De persze, hogyha a körülmények ezt a fajta befektetést nem követelik meg, akkor egyetértünk azzal, hogy ezt nem kell minden áron betartani. Hogyha szabad, akkor pár rövid megjegyzéssel is élnék bizonyos konkrét módosítókhoz. Ezeket szerintem ezek szerintem egy kicsit problematikusabbak is problematikusak lehetnek, ami a legközelebb található megfelelő terminálra vonatkozó kritériumokat illeti, már a javaslatban az egyes cikkben ó, nek a 3.3-as, harmadik bekezdésének 3-as alpontjában már vannak kritériumok, szerintünk fontosak, hogyha ezek a kritériumok benne maradnak magában a törzs szövegben, és nem kerülnek át végrehajtáson a delegált jogi aktusokba ami a kötelező elfogadást illeti, tehát a tagállamok fogadják el a legközelebb található megfelelő terminál elfogalmát. Ez az iparnak, úgyhogy hogy jönne az ipar üdvözölni ezt, viszont nehéz lehet ezt a tanács, nehéz lehetne ezt a tanácson átvinni. Az állami támogatásra, állami támogatással kapcsolatban és a megfelelőséggel kapcsolatban fontos, hogy az elemi támogatásra vonatkozó jogszabályoknak megfeleljen ez a szöveg is minden esetben. Nehéz lenne magába a javaslatba bár, bármiféle kivételt bevenni, bármiféle kivételre vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget bevenni, ugyanis az állami támogatásra vonatkozó szabályok azok horizontális gyakorlatban alkalmazandóak, tehát nem gondolom, hogy valamilyen konkrét, külön intézkedést ezzel kapcsolatban érdemes lenne ide a szövegbe belevenni. A hármas módosítóban a szociális és munkakörülményekre történik, található egy hivatkozás. Persze, ami a közúti szektorban már tárgyalás tárgyát képezte, az nem mozgatható, és ez nincs is rajta most a napi rendünkön. Ami pedig a 19-es cikket illeti, olyan, hogyha a szövegezést átgondolnánk, a bizottság egyetért abban, hogy a bizottság maga a szerződésnek az őrzője, a letéteményese, és a bizottság felelős az irányadnak a végrehajtásáért. Ez már szerintünk inkább a tagállamoknak a, a felelőssége, tehát szerintem a szöveget egy kicsit át kellene írni. Ennyit szerettem volna mondani, hogyha bármilyen kérdés még van, akkor természetesen azokra nagyon szívesen válaszolok. Nagyon köszönöm, mondja az elnök. Danten úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Meghallgattam a két kolléga véleményét, akik felszólaltak. Szerintem jó lesz ez a közös munka. Nagy figyelemmel hallgattam a bizottság kifogásait és felvetéseit. Ezekről is kell egyeztetnünk, de hát ezért vagyunk, azért vagyunk, hogy jogszabályokat hozzunk, nem azért, hogy a bizottságnak a szándékát szó szerint kövessük. Köszönöm, mondja az elnök. Ezzel le is zártuk az első napi rendi pontunkat. Április 11-ig délig várjuk a módosítókat, és április 16 vagy 10, május 16 vagy 17-én lesz majd a szavazás a szakbizottságban erről a témáról. És most a bizottsággal eszmecsere következik a települési szennyvíz kezeléséről. A bizottságtól Manfredi asszony van itt velünk? Nem. Valge Mátyás Unit Head van itt velünk. Először önnek adok, a, adok szót, utána pedig a tagoknak, de először a bizottsággal kezdjük. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a tagoknak azért, hogy érdeklődést tanúsítanak a munka iránt. Egy rövid prezentációt hoztam. Az irányelvnek való megfelelőséget fogom megmutatni, a környezetre gyakorolt kihatást, és azt, hogy mit teszünk mi promócióképpen, illetve természetesen következtetésekről is. Lehet, hogy az elején néhány terminológiai kérdést kellene tisztáznom. Az irányába a population equivalent, azaz a lakos egyenérték fogalmat használja a szennyvizek terhelésének a mérésére. Több mint 2000 lakosnál nagyobb lélekszámú településen vannak különböző kötelezettségek a szennyvízgyűjtésre. Beszélünk a másodlagos kezelésről és a sokkal szigorúbb kezelésekről is, ahol bizonyos anyagokat sokkal következetesebben el kell távolítani. Ebben az irányelvben a különböző határidők miatt, a csatlakozási szerződések időtartamai miatt országcsoportokról fogok beszélni, a csatlakozási időpontjuk alapján beszélünk ezekről az országcsoportokról. A közelmúltban a bizottság közé tett a 9. végrehajtási jelentés 16 évvel az első jelentés megszületése után, és hogy vázoljam, hogy mekkora léptékű ez a gyakorlat, több mint 23.500 települést vizsgáltunk az irányelv, 604 millió lakos egyenértékre vonatkozik, 580 nagyváros is ide tartozik. A két valószínűleg legfontosabb fogalom, amelyről most beszélnem kell, és egyébként itt két szemszögből vizsgáljuk az iránya végrehajtását, tehát a felső táblázatban a megfelelőségi rátát látják, a jogi módszertan alapján egyébként a bíróság is tesztelt ezt a módszert, azt nézzük, hogy az irányelvet teljes mértékben hogyan alkalmazza egy település. Ha egy település bizonyos tekintetben nem teljesít, akkor nullának vesszük. Ha teljes mértékben végrehajtja az irányelvet, akkor 100%-ot tulajdonítunk neki. Mm, vannak olyanok is, akik már majdnem a 100%-ot elérik a szentvíz gyűjtés tekintetében, a másodlagos és harmadlagos kezelés esetében viszont alacsonyabbak a ráták. Vannak olyan országok, ahol még nem alkalmazák olyan régóta az irányelvet, és ahol van még mit tenni. Az alsó táblázatban megpróbáljuk vázolni, hogy mit tesznek, nem csak a jogi megfelelőséget vizsgáljuk, hanem azt is, hogy a víz hány százalékát gyűjtik össze és kezelik. Itt a céltól való távolságot mutatjuk a százalékos arányban. Ez jobb képet ad az alkalmazásról, de azért még mindig rendkívül aggasztó az ö, alkalmazás a, ö, az uniós országokban a harmadlagos kezelésnél. És akkor nézzük a földrajzi megoszlást. A bal oldalon a kék a jó helyzetet jelöli, és láthatjuk, hogy melyek azok az országok, amelyek csak nem száz százalékban gyűjtik a szennyvizet, a jobb oldalon pedig jóval aggasztóbb képet ad a ö, szolgáltatói, ö, a harmadik szintű kezelésről. És meg a trendek, hogy néz ki a tendencia. A helyzet javul, az alsó kék vonal mutatja, hogy az EU13-ak esetében elég statikus a helyzet, viszont megpróbálták az infrastruktúrát megteremteni. Ez a kép mutatja azt is, hogy a tagállamoknak milyen nehézséget kellett leküzdeniük ahhoz, hogy megfelelő módon tudják alkalmazni mindezt. Ha a jelentés egyes pontjait átolvassák, akkor láthatják, hogy csökkentek a lefele mutató a tendencia, de ez azért van, mert sikerült az országok, most már minden országtól beszereznünk az adatokat, és ezzel sokkal teljesebb képet kapunk az egész helyzetről. Ami a legfontosabb az az, hogy az irányelv milyen pozitív hatással bír a környezetre. Itt két különböző módból vizsgáljuk az egészet. Egyrészt megnézzük a fürdővíz minőségének a javulását az Unióban. Egyébként a fürdővízre vonatkozóan van egy paramétereket szabályozó uniós irányelv, és monitorozni is kell. A következtetésünk azonban az, hogy ez az irányelv nagyon jól hozzájárult a fürdővíz minőségnek a javulásához. Az alsó ábrák pedig mutatják, hogy a biológiai oxigén kereslet jelentősen csökkent, egyszerű szóval csökkent a szerves szennyezőanyagok mértéke. Azaz a kulcsfontosságú üzenet az, hogy az elmúlt 20 évben az irányelv jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az európai folyók és vizek minősége, fürdők minősége javuljon. Emellett nem csak a környezetre és az egészségre gyakorolt hatás a fontos, hanem a körforgásos gazdaság, történő hozzájárulás is, ami még hasznos a anyag, azt hasznosítani lehet. A káros anyagokat és a biológiai károsítókat eltávolítjuk a szennyvízből, és nagyon sok tápanyagot kivonunk, a foszfor például egy nagyon fontos ilyen tápanyag az Európai Unión belül nyerjük ezt. Látjuk emellett azt is, hogy nagyon sok ország a tisztított szennyvizet újra hasznosítja, meg kell említenem ezt, de erre egy másik jogalkotói javaslat fog vonatkozni, amely hamarosan kikerül az Európai Bizottságtól. Egy másik fontos pontja jelentésnek az, hogy megvizsgáljuk a beruházási igényeket. Minden tagállam jelentést tesz arról, hogy véleménye szerint mekkora beruházásokra van még szüksége infrastruktúrális szempontból, és a meglévő infrastruktúra karbantartása szempontjából is. Érdekesek a trendek. Több mint 26 milliárd eurónyit irányozunk elő a tagállamoknak, vagy a tagállamok irányozzák ezt elő az elkövetkező évekre. Az infrastruktúrális beruházások főleg az EU13-akban jelentkeznek, az EU15-ökben a beruházások többsége a meglévő infrastruktúra korszerűsítésére fordítódik. Az Európai Unió költségvetéséből nagyon jelentős összeg ment finanszírozásra, a tagállamok társfinanszíroznak 26%-ban, a következő költségvetési vitában meg kell beszélnünk ezt az arányt. Viszont 2014-2020 között 10 milliárd eurót szántunk az ilyen jellegű települési szennyvíz projektekre. Jelentős összeg ez. De mellett vannak a jászperen keresztüli technikai támogatás is, hiszen mm, rájöttünk arra, hogy nagyon fontos nehézségeket kell leküzdeniük a tagállamoknak, meg kell küzdeniük bizonyos kihívásokkal. Mit teszünk? a gyakorlatban hogy néz ki a tevékenységünk. Azokra az országokra összpontosítunk, ahol a leg, legnagyobbak a problémák és legalacsonyabb a végrehajtás. A kohéziós politikáért felelős kollégáinkkal dolgozunk szorosan együtt, de mellett az OECD-vel és a Világbankkal is, akik a helyszínen mérik fel az igényeket, mert szeretnénk biztosítani azt, hogy tényleges hatást hozzon a munka. Következtetésképpen azoknak mondom, akik azok nevében mondom, akik már odafigyelnek -e a helyzetre, hogy vannak pozitív fejlemények, ha valaki számára új ez a téma, abban felmerülhet az a kérdés, hogy miért vannak ilyen nagy különbségek a tagállamok között végrehajtás szempontjából. A bizottság az elkövetkező három évben és most is összpontosít arra, hogy gondoskodjon arról, hogy optimális beruházásokkal ezt a különbséget csökkentsük, és hogy még inkább javuljon a víz minősége, és még kedvezőbb legyen az egészségre, illetve a környezetre gyakorolt hatás. A szanitációval kapcsolatos hatodik fejlesztési célhoz hozzájárulunk, és a bizottság egy értékelési gyakorlatban is részt vesz, az irányelvet értékeljük jelenleg, és egy nyilvános konzultációt is elindítottunk. Nagyon várjuk a különböző gyakorlatokból befolyó adatokat, hogy kiértékeljük a végrehajtást. Köszönöm szépen a figyelmüket. Itt abba hagyom, és természetesen válaszolok, amennyiben kérdéseik vannak. Kedves kollégák, most önöknek adok szót, ha szeretnének. Jatemáki asszony, tessék. Köszönöm szépen. Egy kérdés sem lenne igazából. A bizottsági jelentés külön nem említi a gyógyszer maradványokat a kommunális szennyvízben, ez pedig komoly környezetszennyező tényező. Ezt is meg kellene beszélni az antimikrobiális rezisztencia témája keretében. A következetesség és a most zajló refit keretében érdekelne, hogy a bizottság mit tesz ez ügyben. Köszönöm, Dantán úr. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak az elhangzott ismertetésért. Úgy gondolom, hogy jól bemutatták a szennyvízkezelés helyzetét, az irányelv alkalmazását. Úgy gondolom, hogy a közvélemény percepciójával is foglalkoznunk kell. Az e, elmúlt 30 évben folyamatosan módosultak a mérőszámok. Miért? Azért, mert egyre több adattal rendelkezünk, azért, mert egyre e, jobban elterjednek a fejlett technológiák, és e, pontosabban tudunk mérni is, de a közvéleménynek időnként az lehet a benyomása, hogy az összes beruházás ellenére nem elég gyorsan javul a helyzet. Úgy gondolom, hogy ezért nagyon fontos, hogy mind a három mérőszámot közé tegyük, amelyeket alkalmaztunk a múltban, tulajdonképpen mind a három ugyanazt mutatja, azt, hogy a beruházások csak idővel hozzák meg az eredményüket, hogy ha a környezetre való hatást akarjuk mérni, akkor 5-10 évre van szükség a szennyvíztisztító mű felépítését követően ahhoz, hogy ez érzékelhető legyen. Tehát a közvélemény nagyon érzékeny az a vízminőségre, úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk nekünk a kommunikációra ezen a téren óriási projekt a gyógyszermaradványok kiszűrése, különös probléma a hormonok jelenléte, nem dughatjuk a homokba a fejünket, fel kell ezt ismerni, nagyon sok időre, nagyon sok pénzre lesz szükség, a tudományos szakembereknek, a mérnököknek még sokat kell dolgozni a probléma hatékony megoldásán. Elnök, köszönöm szépen, pedig Csíni úr következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meghallgattuk az Európai Bizottságot, és örömmel nyugtázzuk a jó eredményeket. Kézzel foghat mutató javulás sikerült elérni az irányelvvel. Olaszországban azonban nagy a lemaradás, különösen a másodlagos és biológiai tisztítás terén három jogsértési eljárás is folyamatban van Olaszország ellen először is az agglomerációk ügyében, ahol nincsen szennyvíztisztító mű, illetve csatorna hálózat az olasz állampolgárok olyan szennyvíz és csatorna díjat fizetnek, amiért nem kapnak szolgáltatást. Másrészt az ISAP nem ö, műtrágyaként kerül felhasználásra, pedig ez ö, jó ötlet lenne, hanem deponálják azt. Úgy gondolom, hogy komoly megtakarítás lehetne így eszközölni a állampolgárok számára. Melyek milyen intézkedésekkel lehetne elérni a bizottság szerint az, hogy a másodlagos tisztítás megvalósuljon, illetve az iszapot a mezőgazdaságban használják, és hogyan lehet felelősségre vonni, elszámoltatni az önkormányzatokat. Köszönöm. Sárpirik asszony következik most. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, ugyanazt kérdezem én is, mint az előttem felszálló. Volt egy konferenciánk, eh, a holland vízgazdálkodási illetékesek is jelen voltak azon, és ők is említették, hogy a kórházak antibiotikumokat és gyógyszereket juttatnak a vízbe. Hogyan kezelhetnénk ezt? Foglalkoznunk kell azzal, lehet, hogy erre vonatkozóan majd módosítókat is be kell nyújtanunk. Említették a műtrágyát az előbb. A legutóbbi alkalommal ezzel témában pontosan egy módosító indítványt nyújtottam be, de mindenki leszavazta ezt. A vízügyi hatóságok is azt mondták, hogy nem tudják ezt támogatni, holott ez lenne a megoldás. Szeretném tudni, hogy a bizottság emlékszik erre. Politikai megjegyzést tennék tehát itt ezzel kapcsolatban. A különböző szakbizottságok tárgyalnak a víz minőségéről, de azt látom, hogy mégiscsak valamilyen megoldást kell találnunk, csak éppen nem tudja egyik a kéz, hogy mit teszik a másik. Köszönöm szépen. Thank you, Madame Grosztát. Köszönöm, Grosztát asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ugyanaz nyugtalanít, mint Michel Dantán kollégát, természetesen. Én azt szeretném megkérdezni a bizottságtól, van egy sor kötelezettség, amit a maradvány vizeknél be kellene tartani, de ahhoz, hogy egy folyó állapota kielégítővé váljon, nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem tartalmaz a vize toxikus anyagokat. Azt kérdezném a bizottságtól, hogy mivel az ökotoxikológiai tanulmányok eredményeit nem veszik figyelembe, mit jelent az, hogy minden rendben van egy folyóval, mert visszatért a biodiverzitás, és aztán megvizsgáljuk, és kiderül, hogy továbbra is rengeteg a probléma a folyóvízzel, toxikológiai szempontból, aztán az endokrin perturbátorok, hormonok jelenlétét is megállapítják. Ez elég súlyos helyzet a különböző kötelező tanulmányok arzenálja esetében fontos lenne, hogy az ökotoxikológiára is kitérjenek, hiszen ez az, ami továbbra is problémát jelent, és nagyon súlyos következményekkel járhat minden faj, és így az ember számára is. Köszönöm, Borgyúr. Köszönöm szépen a szót, csak egy rövid kérdésem lenne a bizottság milyen méréseket szándékozik javasolni annak érdekében, hogy a szennyvíztisztítóból kikerülő víz minősége javuljon, ugyanis a ciklus rendszerint a szennyvíztisztítóban zárul, és nem tudnak az országok az iszappal mit kezdeni. Köszönöm. Nekem is lenne egy saját kérdésem a lemaradt tagállamoknak mit kellene tenniük ahhoz, hogy behozzák a lemaradásukat a különböző legfontosabb paraméterek terén a települési szennyvíz tisztítási irányelv fényében. A bizottság megállapította már, hogy mit kellene tenniük? Mi, melyek lennének az első lépések? Ha nincs több kérdés, akkor Mágai úrnak visszaadom most a szót, tessék. Igen, köszönöm szépen, nagyon relevánsak ezek a kérdések mind. Megpróbálom csoportokba rendezni őket, aztán az elnök azt, hogy megmondja majd, hogy mindenre választottam-e. Ami azt illeti, hogy a közvélemény számára legyen érthetőbb a jelentés tétel nyelvezete, önnek ebben igaza van, mi is szembesültünk vele, hogy egy 20 éves eszköz alapján próbálunk beszámolni, megpróbáltuk az általános vízkeret irányelv jelentés kifejezéseit is használni, tehát az általános víz eh, helyzetnél kitérünk a toxikológiára is, ugyanis a települési szennyvíztisztítás irányelve egy elég egyszerű szabályozás, és Igazából az az eredménye, hogy a legtöbb szennyvíz most már tisztításra kerül Európában. Ez egy nagy eredmény. Ez a tagállam is elfogadta ugye a vízkeret irányelvet, ez későbbi, és az egész vízkezelésben ugye változásokra van szükség a különböző szennyező anyagokkal a tagállamoknak foglalkozniuk kell. Az egyik az úgynevezett csővégi intézkedések köre, a másik pedig, hogy általában jó állapotban tartsák a folyóvizeket és tavakat. Tehát bizonyos elég egyszerű eszközökkel megvalósítható mindez. Ugyanakkor pontosan ezen okoknál fogva gondoskodjunk róla, hogy az irányelv betölti szerepét, az úgynevezett vezeték végi hatásoknál szeretnénk változást elérni, és itt a gyógyszerek, illetve a toxikológia is felvetődik, és bennünk is felvetődött a kérdés, hogy tudunk-e javítani a végeredményen, de sajnos azt kell mondanom, hogy láthatták, hogy milyen kevés helyen működik a harmadlagos tisztítás, nagyon sok pénzbe kerülne ennek a rendezésre, és felvetődik, hogy ki fizesse ezt meg azok az emberek, akik felhasználják a szennyvízet, vagy azok, akik a gyógyszert megvásárolják, aminek a maradványa bekerül a vízbe. A bizottság most egy gyógyszerstratégián dolgozik, és ez egy külön vállalás, amit 2013-ban tettünk. Az egész vízszabályozás tervezetének bejelentésekor eh, ezt a dokumentumot társadalmi vitára bocsátjuk, és eh, megbeszélhetjük majd, hogy mi történik a az édesvizekbe kerülő gyógyszermaradványokkal, és eh, milyen módja van e probléma orvoslásának. nyilván a különböző veszélyességű termékekről, és arról is beszélnünk kell, hogy kinek kell megfizetni a tisztítást. Meg kell vizsgálni, hogy technikailag mi megvalósítható. Az előregedő társadalmak egyre több gyógyszert fognak használni, nem kevesebbet a jövőben. Ez lett volna az egy, első kérdéscsoport azoknak is köszönöm, akik elismerték, hogy kézzelfogható a javulás a vízminőségben, ugyanakkor a szennyvíz iszap felhasználásának a kérdése folyton felvetődik, nagyon nagy aggodalmat kelt bennünk, hogy deponálják ezt az iszapot, ez nem felel meg a hulladék hierarchiának, rangsornak, bizonyos minőségi elvárások természetesen vannak. Mit tesz a bizottság? Értékeli, hogy miként lehet úgy javítani az iszapminőséget, hogy az valóban tápanyagként felhasználható legyen. De sajnos a mikroműanyag részecskék miatt ez nem mindig valósítható meg, itt az élelmiszerbiztonsághoz is kötődik a terület. Elég bonyolult a kérdés, amivel birkozunk. A jogsértési eljárásokra vonatkozóan valóban van sajnos elég sok jogsértési eljárás, egyes eljárások régi tagállamok ellen indultak, Nem hiszem, hogy minden eh, regionális önkormányzattal fel tudnánk venni a kapcsolatot, nincs erre kapacitásunk, de eh, bízunk benne, hogy a jogi fenyegetettség, az igazságszolgáltatás is arra veszi rá az önkormányzatokat, hogy betartsák a szabályokat. Arra is kaptam kérdést, hogy mit lehet tenni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hogyan eh, valósul meg az irányítás, a kisebb egységeknek ugye tisztítási tervet kell készíteniük, de nem mindig van meg ehhez a szakértelmük. A központi kormánynak segítenie kell a kis településeket, önkormányzatokat, régiókat. Tehát amikor jogsértési eljárás indul, akkor mi mindig hangsúlyozni akarjuk, mindig hangsúlyozni szoktuk, hogy valamilyen hiteles rendezési fő tervre van szükség, hogy mit honnan vesznek ennek a megvalósításához, tehát egyfajta stratégiai megközelítésre van szükség, bízunk benne, hogy ezzel jobb eredményt lehet majd elérni. Remélem, hogy válaszoltam a legtöbb feltett kérdésre. talán visszatérnék megint arra, hogy hogyan lehet következetes a különböző szakbizottságok és az Európai Bizottság munkája. Tehát megint mondom, hogy nagyon összetett a kérdés, ami pedig a trágyázási célra használt termékeket illeti. Erre nem készültem, írásban fogok válaszolni, illetve az ivóvízről hamarosan javaslatot fog tenni a testület, meg kell vizsgálni, hogy a vízgyűjtő területek hogyan szennyeződnek, és stratégiai szempontból kell vizsgálni, nem csak a vezeték végén az ivóvizet, a regionális és központi kormányzat át kell tekintenie, hogy honnan jön a víz, és így koherens megközelítést kell alkalmazni, például a tekintetben, hogy hogyan támogatják a mezőgazdaságot ott, ahonnan az ivóvíz jön, milyen ipari létesítmények jöhetnek létre. Tehát még hogyha betartották is a szabályokat, vagy be is tartották a szabályokat, hogyha a vízben szennyezést találnak, meg kell vizsgálni, hogy milyen potenciális forrásai lehetnek ennek. Remélem, hogy mindenre válaszoltam, és szívesen szólok újra majd. Van is kérdés. Reperk asszony. Természetesen szívből köszönöm a bizottságnak a magyarázatot. Említették a műtrágya beszámítás, de milyen a helyzet a műtrágyában tábanya, tápanyagokkal, az agrár szektor ezt hogyan hasznosíthatná, és ezzel kapcsolatban egyébként én módosító indítványokat fogok benyújtani, mert akkor lesz megoldásunk erre. Hogyha lehet, akkor meg inkább írásban válaszolnék. Rendben, én is így értettem. Erre a részre majd írásban fog reagálni. Ezzel akkor le is zárjuk ezt a pontot, vagyis a települési szennyvíz kezeléséről szóló eszmecserét, és folytatjuk is a napirendünk következő pontjával. Ez pedig ismét, ismét egy eszmecsere a bizottsággal, méghozzá a környezetvédelmi megfelelés és irányítás javítására irányuló uniós intézkedésekről. A Bert Conrad úr lesz az első, aki felszólal, aki ö, osztályvezető a DG Environmentnél, majd pedig a kollégák fognak a CatchDI folyamatnak megfelelően felszólalni. Tehát Korrád úr, nagyon köszönöm. Kedves hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy felszólalhatok és bemutathatom a bizottság cselekvési tervét a környezetvédelmi megfelelésről és irányításról. Ezt január 18-án fogadtuk el. és akkor mutatnám is a prezentációmat. Tehát ezt a csomagot januárban fogadtuk el ennek a közleménynek a keretében, és a döntés értelmében egy új szakért, bizottsági szakértői munkacsoport is megszületett. A fő beavatkozás itt a környezetvédelmi megfelelés tekintetében nagyon sok éves tapasztalatra alapul, és arra, hogy a végrehajtás nem megfelelő, vagy nincs is végrehajtás, és azt is láttuk, hogy az egyetemi tudományos világnak a közreműködésére is szükség van. Azt láthatjuk, hogy a környezetvédelmi megfelelés csak akkor tud működni, hogyha három elem együttes, együttállása megvalósul, vagyis hogyha népszerűsítjük a környezetvédelmi megfelelést, vagyis tájékoztatást adunk az átláthatóságra, felhívjuk a figyelmet, finanszírozzuk, támogatjuk ezt a megfelelőséget, aztán, hogyha ellenőrzünk, illetve harmad részben, hogyha végre is hajtatjuk a szabályokat nézzük, hogy hogyan is lehetne illusztrálni a különböző viselkedési formákat. Láthatjuk, hogy itt a környezetvédelem területén a bajnoktól egészen a bűnözőig mindenféle megfelelési viselkedést láthatunk, itt az opportunistától kezdve minden előkerül, és ennek megfelelően különböző beavatkozási formákra van szükség, hogy a különböző magatartásokra megfelelő választ adjunk. Akár jutalmazzunk, akár oktassunk, akár akár folytassunk ellenőrzéseket, illetve tartassuk be a szabályokat. Megpróbáltuk ebben a csomagban mm, megnézni, hogy kire hogyan lehetne reagálni, és hogyan lehetne a lehető legjobb válaszsal előállni. tudjuk, és tudtuk is, különböző dokumentációk láthatóak erre vonatkozóan a környezeti végrehajtási felülvizsgálatban. Tudjuk, hogy a a végrehajtás hiányának a hiányában, hiányának oka abban keresendő, hogy a megfelelési mechanizmusok elég szegényesek, illetve semmiféle eh, integrált, energikus módon nem foglalkoztunk ezzel a témával, éppen ezért szükség volt egy magas szintű platformra, amely a szakértők eh, eszmecseréjének teret ad és amely a megfelelőség témájával, megfelelés témájával foglalkozik illetve nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szakértők közös együttes munkájára. Amikor a megfelelésről és a szakértőkről beszélünk, akkor itt ellenőrökről beszélünk, olyan emberekről, akik a helyszínen ellenőrzik a végrehajtást, megnézik, hogy mi hogyan működik, zöld, illetve kék ellenőrökre gondolhatunk, tehát akik a környezet, a környezet különböző területein végeznek ellenőrzéseket. Aztán ö, ott vannak ö, ott van például a rendőrség, illetve a bírók, mindenki, minden érintett fél részese ennek a megfelelési láncolatnak több éve együtt dolgozunk a különböző érintett felekkel, most pedig az így elért tapasztalatot egy közös platformra kell hozni, és megosztani a többi intézménnyel és a többi Európai Uniós intézménnyel is, annak érdekében, hogy az intézmények együtt dolgozhassanak, megoszthassák egymással a jó gyakorlataikat. Másik dolgot is láttunk, méghozzá azt, hogy a képzés az nagyon alulról felfelé jövő, vagyis szükség van a képzésnek a megerősítésére. Azt is láthatjuk, hogy az Európai Uniós irányítás néha eléggé hiányos, ezért különböző ágazatokban szükség van ennek a megerősítésére. Számos praktikus gyakorlati kihívás is felmerül a tagállamokban a végrehajtók különböző kihívásokkal találják magukat szemben, ezt majd egy irányítási dokumentumba fogjuk belefoglalni. Végül, de nem utolsó sorban pedig a megfelelés célul, tű, célul kitűző te, technológiák egyre csak sokasodnak egészen az adat megosztása, illetve az adat eljuttatása az érintett felekig egészen ideig gondolhatunk erre, internet alapú megosztásra, internet alapú térképekre, stb. Amit láthattunk, az intézkedések terén, amelyek egyébként a végrehajtási tervben olvashatóak, kilenc intézkedés van, és láthatjuk, itt ezen a grafikán, hogy ez a kilenc intézkedés, kilenc fajta tevékenység a kihívásokra próbál választ adni azokra, amelyekről ezelőtt beszéltem. Kezdjük jobbról, a jobb sorokból, vagyis mm, műholdak fejlesztése. Itt szeretnénk kihozni a lehető legtöbbet a tagállami kapacitásokból, illetve az EU-s, eu tagállamokból, hogy a Copernicus, Copernicus program jól működhessen, és a kihívás pedig az, hogy a Copernicus programot hogyan tudjuk a gyakorlatba átültetni és elérni a nagyobb megfelelés biztosítását jobban szeretnénk feedbacket adni a jobb feedbacket szeretnénk adni a tagállamoknak, hogy láthassák, hogy az értékelési hálózatok, illetve a végrehajtás területén hogyan is teljesítenek. Tehát szeretnénk jobban értékelni a tagállamokat, valamint tervezzük, hogy a megfelelésről a vidéki területeken kiadunk egy iránymutató dokumentumot, amely a jó gyakorlatokat foglalná magába a vidéki területeken, tehát mind víz, mind szárazföld területében. Aztán a hulladékkal kapcsolatos, illetve a állatvilággal kapcsolatos bűncselekményekkel szeretnénk felvenni a harcot, mindenféle kihágással szeretnénk leszámolni, főleg ami a víz, illetve a vad állományjal kapcsolatos bűncselekményeket illeti. Szeretnénk megkönnyíteni a jó gyakorlatok egymással történő megosztását, illetve a referencia dokumentumok egymással való megosztását, valamint szeretnénk megfelelő támogatási formákat nyújtani a megfelelőség, megfelelés betartásához. Mindez pedig Európai Uniós szinten. Hogyha tovább lépünk, akkor azt is láthatjuk, hogy a szakképzést szeretnénk támogatni, ugyanis sok érintett fél mondja azt, hogy fontos beazonosítani, hogy milyen szakképzésre van szükség a környezeti mm, ellenőrök számára fontos a megfelelési témák területén szakképzést nyújtani mind tagállami, mind Európai Uniós szinten. Szeretnénk a jogi szakembereket, az ellenőröket segíteni a munkájuk elvégzésében, és ahogyan azt az előbb is mondtam, mindehez szükség van a megfelelési irányítási jó gyakorlatok egymással való megosztására. Ez lehet peer review, történet peer review formájában, illetve különböző eszközök használatával. Aztán ott van ez a technikai iránymutatás, már ami a mm, extraktív hulladékkezelő szerkezeteket illeti, és célunk, hogy lehetőséget teremtsünk a helyi helyi érintett feleknek és civil szervezeteknek arra, hogy ha látják, ha azt gyanítják, hogy valami nem jól működik, akkor ebben azoknak hangot tudjanak adni. És ezt meg is hallják, az, halljuk, az be is kerüljön a jó gyakorlatokat listázó dokumentumba. Szeretnénk együtt dolgozni a tagállamokkal, az állampolgárokkal, hogy a megfelelési mechanizmusok tekintetében megoszthassuk egymással az információkat. Ez lenne tehát az a kilenc tevékenység, amelyet 2018-2019 folyamán szeretnénk megvalósítani. Ami pedig bizottsági szakértői csoportot hoztunk létre, melynek neve Fórum, és nagyon örülünk, hogy a tagállamok jól fogadták ezt a kihívást, komolyan vették, és igen, magas szintű résztvevők érkeztek a minisztériumokból, mind más szervezetekből. Természetesen meghívtuk az Európai Parlamentet, illetve egyéb testületeket is az egyeztetésekre. Azt várjuk, hogy a következő ülésünkön ez konkrétabb lesz, majd decemberben, idén decemberben lesz majd a második ilyen ülésünk. Itt látható, hogy mit, hogyan is szervezünk, az irányítás hogyan is működik, tehát a mm, környezeti hálózattal együtt dolgoznak a tagállamok, ez rendkívül fontos, ugyanis ők végezik a helyszínen a munkát, ők jelentik az alapinputot. Szeretnénk munkacsoportokat, workshopokat is kialakítani, illetve szervezni, amelyek a kidolgozott tevékenységeket szeretnék megvalósítani. Mindez irány, célzott, célzott intézkedés. Természetesen az Európai Uniós testületeket is bevonjuk a munkába, ugyanúgy, mint a szakértői csoportokat is, amelyek a különböző szakterületeken működnek, például víz, természetvédelem, illetve hulladékkezelés. Ennyit szerettem volna felvezetésképpen. Nagyon köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen a prezentációt, kedves kollégák. Ki szeretne kérdést föltenni? Eh, Elnök asszony, ez egy nagyon jó prezentáció volt. Ugyanazt kérdezném, mint az előbb. Miről is beszélek. Hát jó az, hogy elmondták, hogy mi zajlik, de gondoljunk csak a kórházakra. Ők azt mondják, hogy bizonyos dolgok nagyon drágák, nekünk pedig vannak adataink, és látjuk, hogy ami a vízbe kerül, az aggasztó. Szabályoznunk kell, hogy mi az, ami lehet, és mit nem, hiszen ha oda tudunk figyelni a mezőgazdaságra és a gazdákra háruló követelményekre, akkor erre is oda kell figyelnünk. Köszönöm szépen. Kérem még valaki szót. Rosztát asszony. Én nem a vízről, hanem a levegőről beszélnék. Január végén az Európai Bizottság kilenc tagállamot hívott el Brüsszelbe, így Franciaországot is, egy úgynevezett utolsó esély megbeszélésére, és ha jól tudom, akkor tíz napja volt ennek a kilenc tagállamnak, hogy hiteles tervet készítsen a lebegő részecskék és az NOx mennyiségének csökkentésére a légkörben. Szeretném tudni, hogy hol tartunk ebben, a figyelmeztetések hatással jártak-e, előrelépés történt-e, mert az tény, hogyha tagállamokat ide hívnak, és azt mondják nekik, hogy tíz nap alatt készítsenek akciótervet, nem olyan egyszerű ezt megvalósítani. Mm, kíváncsi vagyok, hogy milyen eredménnyel járt ez. Köszönöm, Florenc úr. Nos, hát itt most feltehetném azt a lemezt, amelyet 20 évvel ezelőtt itt egyszer lejátszottam. Nagy boldogsággal hallgatom azt, hogy a bizottság milyen javaslatokat tervez hogy arra, hogy mit szeretne jobban csinálni, illetve az a kapcsolatban, amit a tagállamok most nem tettek még meg. 94-ben a vízirányelv ben dolgoztam én is, és az orsz- akkor voltunk mi a soros elnök, azóta se hajtottuk ezt végre ha az iskolában olyan rosszul dolgoztam volna, mint az egyik legnagyobb német tartomány, akkor ö, biztos, hogy rossz jegyeim lennének. Miért hagyjuk, hogy így legyen? Németországban egy nagy tartomány akadályozza meg azt, hogy végrehajtson az ország. néhány szomszédos országunk semmit nem tesz. Én azt mondom, hogy a következő jogalkotásnál gondoskodjanak a végrehajtásról. Hát lehet, hogy egyik másik mércének, sztendernek nem kell olyan csodálatosnak lennie, mint ahogy azt eredetileg betervezték, de hogy vannak olyan országok, amelyek hosszú éveken keresztül nem hajtanak végre, és itt most azért, hogy ne veszekedjünk, csak a hazámat fogom megemlíteni, akkor a bizottságnak fel kell tennie magának azt a kérdést, hogy megérdemlie, kiérdemelte a saját nevét. A bizottság a szerződések őre, éppen ezért gondoskodnia kell a végrehajtásról. Én nem tudom módosítani a helyzetet, de nézzük meg a holland kollégáinkat, hogy nekik mit kell tenniük. Németország déli részében vannak önök, akik húzzák, halasztják az egészet. Nagyon sok jogszabályunk lesz, hát azt már meglátjuk, hogy mi lesz a gyógyszerekkel, mert nagyon-nagyon nehéz a helyzet. Ezért kérem én azt, hogy hát hogyha itt az utolsó munkaéveimben kérhetek valamit, akkor azt fogom kérni, hogy hajtsák ezt az egészet végre. Igen, köszönöm szépen. Kérem, még valaki szól? Ha nem, akkor én magam is feltennék egy kérdést. Külön-külön leülnek az egyes tagállamokkal, hogy megbeszéljék a jobb kormányzás kérdését a különböző ágazatokban. A korábbi eszmecserénk során azt láttuk, hogy a végrehajtás során sokszor a probléma a kormányzás hiánya. Vajon ezt napirendre vették-e? És most visszadom a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen. Attól tartok, hogy a konkrét kérdéseket a levegővel kapcsolatban és a vízzel kapcsolatban nem fogom tudni megválaszolni, de megpróbálom megválaszolni azt a kérdést, amelyet a kormányzási folyamatra vonatkozóan tettek fel a cselekvési tervünk kapcsán. Az egyik dolog, aminek a kidolgozásánval foglalkozunk, az az értékelési keret. Tudják, hogy a környezetvédelmi végrehajtási felvizsgálat alkapcsolatos anyag 5. fejezete mutatókat nevezett meg a kormányzásra. És most azon dolgozunk, hogy tovább mi részleteket határozzunk meg ezen mutatókkal kapcsolatban, sőt, még azt is mondanám, hogy az ötödik fejezetet kibővítenénk, hogy holisztikusabban ragadjuk meg a kormányzás kérdését a tagállamokban. Ezt a tagállamok elé tártuk már, és a, a fórumon, a tagállamok elé és az érdekelt felek elé, és ezt a jelenlévők üdvözölték is. Úgy gondoljuk, hogy ebben a közös kezdeményezésben a következő felvizsgálati értékelés során 2019-ben áttekintőbb képet adhatunk arról, hogy a kormányzás hogyan is működik a tagállamokban. Egy, a folyamat maga persze már elindult, és majd javítani fogunk rajta, ahogy megyünk előre, de menet közben több információt fogunk kapni az ország specifikus adatokról, és akkor jobban látjuk, hogy melyek a kihívások a tagállamokban a kormányzás tekintetében. Ezt 2019-re fogjuk megtudni. Köszönöm. Rendben, köszönöm szépen a konkrét a víz és levegőre vonatkozó kérdések megválaszolatlanok maradtak. Arra kérném, hogy esetleg továbbítsák kollégáiknak ezeket a kérdéseket, hogy a kollégáim és én megkapjuk a választ eh, a kérdésekre. Akkor ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk, és következzen a napirendünk következő pontja. eszmecsere az egészségügyi program félidős felvizsgálatáról. John Cran van itt a DigiSante-től. Először önnek adok szót egy rövid prezentáció erejéig. Köszönöm szépen. Azzal kezdem, hogy először az értékelésről beszélek, utána pedig beszélni fogok arról is, hogy a bizottságnak melyek a tervei. A bizottság előterjesztette a jelentését, bemutatta ezt a parlamentnek és a tanácsnak tavaly októberben. A következtetéseket és ajánlásokat fogalmaztunk meg egy külső tanulmány alapján, amelyet 2016 májusa és 2017 májusa között bonyolítottak le. A talmány következtetéseit használjuk fel, hogy az egészségügyi programot javítsunk 2018-2020 között. És célja az is, hogy 2020 után a költségvetési programnak segítsen. Az egészségügyi program egy pénzügyi eszköz, szakpolitikai koordinációs célokat szolgál uniós szinten, és a cél az, hogy a támogatást kiegészítse a tagállamok számára, annak érdekében, hogy az Európai Uniós lakosok egészsége javuljon, és az egészsége kapcsolatos különbségek megszűnjenek. A célok az, hogy támogassa az egészséget, hogy a határokon átnyúló súlyos egészségügyi kockázatokat csökkentsük, hogy fenntartható egészségügyi helyzetekhez járuljunk hozzá, és hogy jobb és biztonságosabb egészségügyi szolgáltatásokhoz lehessen hozzáférni. A program első három évére vonatkozik a jelentésünk, túl korán hajtottuk végre, így nem tudjuk kvantitatív szempontból megítélni azt, hogy a célok teljesültek-e, mert a legtöbb cselekvés nem csak három évig tart, hanem ez után is. A 2015-ben elkezdődött lépések, elkapcsolatos eredmények csak az év végére állnak rendelkezésre. De 24 európai referenciahálózatot fogunk kidolgozni, az egyik létezik a ritka betegségek esetében. A tagállamoknak segítünk a kapacitások tekintetében, amikor különböző járványokra reagálnak az ebola és az ika esetében például. Az Európai Unió migrációs politikájához is hozzájárul, a tagállamok nek segítünk, hogy a migránsok menekültek egészségügyi szükségletét le lehessen fedni. Emellett bevált gyakorlatok cseréjére összpontosítunk, az alkohol kapcsolatos kársatások csökkentéséről van itt szó, rákszűrés, hív, további támogatás a gyógyszerészeti termékekkel és az orvosi eszközökkel kapcsolatban, az uniós hálózati tevékenységek és stratégiai kiértékelések. Az OECD-vel is együttműködünk, valamint az Európai Megfigyelőközponttal, amely az egészségügyi szakpolitikákkal foglalkozik, annak érdekében, hogy a 2016 novemberében és 2017 novemberében közétett jelentéseket figyelembe lehessen venni. Egyébként itt egy éves közététerről lesz szó. Az értékelés alapján egyszerűsítő lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a visszanemtérítendő támogatásokat elektronikus úton lehessen kezelni, egyszerűsíteni próbáltuk a szabályokat. Az új program stratégiai szempontból ö, hajtja végre a félidős értékelést, egy rugalmas menedzsment eszköz, amely odafigyel az előre nem látható válságokra is, például az ebola válságra, az ika válságra és a migráns menekültügyi válságra is. Továbbra is célzottnak kell lenni a programnak, annak érdekében, hogy uniós szinten többletértéke legyen. Gondoskodni kell arról, hogy jelentős eredmények mutatkozzanak, úgy, hogy más uniós eszközökkel is együttműködik. Az értékelés egy tanulmányon alapul, a tagállamok szolgálataival, valamint a program fókuszpontjaival egyeztettünk, és volt egy nyilvános konzultációnk is, 130 hozzájárulással. A többség támogatta a folytatását a programnak, és a választatók 97% azt mondta, hogy az egészségügyhöz történő uniós hozzájárulást továbbra is meg kell tartani. És mondanék néhány szót a ö, költségvetés következő időszakáról is. Jelenleg beszéljük meg azt, hogy az új programokat hogyan lehetne jobban kialakítani, hogy az eszközök rugalmasak legyenek, koherensek, és hogy növeljük a szinergiákat, és hogy a legjobban kihasználjuk az egyszerűsítést a jövőbeni beruházásoknak célzottaknak kell lenniük, hiszen vannak költségvetési megszorítások. Megerősített lépésekkel kell a legnagyobb többletértéket elérni, az összes uniós programmal együtt kell működnünk, ezt célozzuk meg. Ahhoz, hogy a céljainkat elérjük, és a prioritásokat is. A tagállamoknak segítünk, hogy az egészségbe, innovációba, kutatásba intelligensen fektessenek bele. És emellett megnézzük, hogy más uniós pénzügyi eszközökkel való együttműködés mostanáig milyen eredményeket hozott, és ügyelünk arra is, hogy a tágabb uniós menetrendbe ez az egész beleilleszkedjen. Köszönöm szépen. Krasztat asszony aki a jelentéstevő, neki kell először szót adnom. A jelenlegi egészségügyi programmal foglalkozik. Tehát önnek kell először elmondani a véleményét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban ez a harmadik egészségügyi program, ami 500 millió eurós költségvetéssel rendelkezik, nevetségesnek minősülhet, hogyha figyelembe vesszük, hogy mekkora eltérés van a 27 tagállam közegészségügyi szintje között. Ugyanakkor nagyon fontos az egészségügyi célok megvalósításában ez a program. Úgy gondolom, hogy bele kell húznunk és talán bele is húzunk. Most az európai referenciahározatok létrehozására gondolok, ezeknek meg kell gyorsítani a felállítását. Már régen meg kellett volna oldani ezeket a kérdéseket, de még messze nincsenek megoldva. A bizottság javaslatokat tett az orvosi gyógyászati technológiákért, értékelésére is, hogy ezt részben az egészségügyi program finanszírozza, hogy azt akarjuk, hogy ez az együttműködés tényleg hatékony legyen, nagyon fontos, hogy a megfelelő költségvetést is hozzá rendeljük. Ami a költségvetési megszorításokat illeti, hát ez nagyon nyugtalanít engem, a következő több éves keretre vonatkozó bizottsági javaslatokat is megismerhettem, és én úgy értettem, hogy egy globálisabb, egységes piaci programnak lenne egy alprogramja, az élelmiszerbiztonság, a humán egészségügy és az állategészségügy nézzék, úgy gondolom, hogy az egészségügy és a növekedés tényleg összekötődik, eredetileg is így akarták hívni a programot, de nagyon ellenzem azt a stratégiát, ami azt eredményezni, hogy az egészségügyi programot háttérbe szorítják, teljesen érthetetlenné, átláthatatlanná téve azt az állampolgárok számára. Az egészség mindenkit érint, minden állampolgár számára fontos. Az egységes piac sokkal kevesebb visszhangot kap, nem szabad az egészségügyi szempontokat, az élelmiszerbiztonság, a növényegészségügy és az állategészségügy közé bújtatni. Persze, minden kötődik a környezetvédelemben, én mégis amellett vagyok, hogy legyen külön egészségügyi program, ami külön ilyen néven szerepel a következő több éves költségvetésben. A bizottság ezt úgy tudom, hogy eredetileg nem ellenezte, remélem, hogy támogatni fogja, és ezt mindenkinek mondom, akit aggasztanak az egészségügyi kérdések. Ez egy olyan terület, ahol az európai hozzáadott értéket igenis meg tudnánk mutatni, és egy évvel az európai választások előtt nagyon fontos lenne, hogy bemutassuk, hogy nem hanyagoljuk el ezt a területet, és én jól magam küzdeni fogok ezért a kollégákkal. Együtt bízom benne, hogy sikerül majd. Köszönöm. Köszönöm, Grosztett asszony. Most pedig az egészségügyi és környezetvédelmi munkacsoport társelnökeinek, először Cabezon Ruiz asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek Grosztet asszonynal. Nagyon aggaszt a helyzet. Ahogy Grosztet asszony is említette, megvan az oka az aggodalmunknak, egyértelmű a veszély. Rosszát asszony említette, hogy a programot esetleg besorolják egy ö, egységes, nagyobb program alá, és aztán lehet, hogy egyszer csak el is fog tűnni. Erről csak mendemondákat hallottunk, konkrét információkat nem kaptunk. A következő egészségügyi programról nem nagyon világosak az elképzelések, pedig nagyon fontos európai hozzáadott értéke van ennek. Az egészségügyi rendszerek tudjuk, hogy nemzeti hatáskörbe tartoznak, ugyanakkor Európában nagyon magasra kell tennünk a lécet az egészségügyi ellátásban, a közegészségügyben. Fontos, hogy együtt dolgozzunk az európaiak egészségének javítása érdekében. Most úgy tűnik, hogy erre nem lesz módunk. Az egészségügyi kérdések értékelését kiveszik a programból, a program nem hoz megoldást, és nyilvánvaló, hogy a költségvetés sem elegendő a javaslathoz rendelt keret nem elegendő, egy csomó minden nem fog megvalósulni, mert nincs rá pénz, mindez aggasztó. Az állampolgárok a gazdaság számára megvalósuló hozzáadott értéket nem ismerik el. A múlt héten a plenárison megszavaztuk a keretjavaslat főbb vonalait. De amikor megvizsgáltuk a részleteket, azt találtuk, hogy eltűnt az egészségügyi program. Ezt mindenképpen ellenezzük. Le úr, tessék. Kedves kollégák, Én egyértelműen egyetértek mindazzal, amit ma itt ebben a témában hallhattunk. Szerintem nem lenne jó megoldás, hogyha az egészségügy csak kiegészítője lenne az EU szintű különböző szakpolitikáknak az egészségügyet az EU átfogó fejlesztési politikájának középpontjába kell állítani. Az állampolgárok, mint én is, átlátják, hogy több európai hozzáadott értékre van szükség, és meg is valósíthatjuk ezt, annélkül, hogy a lészemeni szerződést módosítanánk, mert tudjuk, hogy ez nem egyszerű dolog. szakértelmünknek köszönhetően politikai szándékot megerősíthetnénk. Grosztet asszony, egyetértek. Nagyon fontos, hogy mindenki szemben hasznos ez a program. Kérdezném a, biztos, a bizottságtól, hogy a tagállamok hogyan reagálnak. Önök azt várják, hogy többet tegyenek, de kérdésem az lenne, hogy van-e mm, eltérés abban, hogy a tagállamok hogyan viszonyulnak a e, bizottság javaslataihoz. Szeretném tudni, hogy e, a tagállamok hogyan reagáltak a bizottság e, ajánlataira. Köszönöm szépen, Sárpérik asszony. Elnök asszony, Grosztet asszony nagyon világosan beszélt az előbb. Igen, itt van a belső piac egyébként, de itt most a belső emberekről van szó, a fiatalokról, gyerekekről, bébikről. Nagyon fontos a megelőzés, ez pedig nagyon sok pénzbe kerül. Egyetértünk ezzel itt a szakbizottságban, csak ez nem jelenik meg megfelelő módon. A bizottságtól szeretném tudni, hogy akkor hogyan fogunk eljárni. Hollandiában a gyógyszertárakban nincs elég gyógyszer, nem csak gyógyszert árulnak már. Az emberek pedig panaszkodnak, hogy mit teszünk Európában. Hát ez nem igazán Európa, és nem igazán a bizottság holott a közegészségügy lenne az első. Köszönöm szépen, Zúrinyó úr. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Tavaly májusban feltettem egy kérdést az Európai Bizottságnak. Egy megállapításból indultam ki, mégpedig abból, hogy a védőoltások mm, statisztikája nagyon eltér tagállamonként. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság kíván-e harmonizálni, tudva, hogy tagállami hatáskörről van alapvetően szó, a harmonizáció azonban a vakcináció mértékének a javítását eredményezhetné. Az immunizáltság szintje nagyban függ attól, hogy kötelező-e a védőoltás, vagy nem. És az egészségügyi program, amiről most szó van, közös fellépést tett lehetővé a védőoltások promóciója érdekében, annak érdekében, hogy a védőoltások előnyeit bemutassák. Az országomban ez a kérdés újra felvetődött egy kanyaró járvány kapcsán. Hadd kérdezzem meg a bizottságtól, hogy milyen pedagógiai munkát kíván végezni a védőoltások kérdésében, illetve hogy közös logisztikai platform létrejöhet-e a védőoltások általános tétele érdekében a tagállamokban. Köszönöm szépen. Kívánne más kérdést feltenni? Nem, akkor Ren úrnak adom vissza a szót a válaszokra. Köszönöm szépen. Különböző kérdéseket kaptam. Először is a referencia hálózatokat már beindították, és most értékeljük, hogy mire terjednek ki, illetve nem szeretnénk túlságosan kiterjeszteni a működésüket addig, amíg meg nem győzöttünk róla, hogy a létező 24 megfelelően működik-e. A különböző technikai eszközöket is be kell vezetni a kommunikáció érdekében, tehát lépésről lépésre haladunk, de már a 24 hálózat is jelentős előrelépés, és fokozatosan szeretnénk kiterjeszteni a működésüket biztos alapokon technológiai értékelés többen említették. Nos, jogalkotási javaslat tárgyát képezi ez, amiről hamarosan szó lesz. Hadd mutassak rá, ugyanis több kérdés vonatkozott a jövőre, az egészségügyi program költségvetésének 30-50 százalékát érinti ez, tehát a meglévő program pénzének, pénzkeretének 30-50 százaléka európai jogalkotást támogat, dohányszabályozás, szerv, vér, hát adás, átültetés, szabályozás, stb tehát az egészségügyi együttműködés ennek alapján tud jól működni. Nagyon fontos a határon túlnyúló a egészségügyi ellátási irányelv is. Tehát a jelenlegi költségvetésben is már a program pénzek 30-50 százaléka az európai hozzáadott értéket erősíti a koherens, következetes európai szintű megközelítés megvalósítását. Ami Peterle úr kérdését illeti, azzal kapcsolatban, hogy a jó gyakorlatok milyen támogatást kapnak, ha jól értettem a kérdését. Nos, ezt a folyamatot a fenntartató fejlesztési célok megtámogatására hozták létre, a bizottság és a tagállamok között ugye a harmadik célkitűzés pont arról szól, hogy a krónikus és fertőző betegségeket szorítsuk vissza. A bizottság tehát foglalkozik azzal a program keretével, hogy a jó gyakorlatokat terjessze a tagállamok között, és nem, nem csak az egészségügyi program, hanem más finanszírozási lehetőségek is vannak itt. Példát is mondanék a jó gyakorlatra, amit átvettek tagállamok. Például a és ö, rák szűrés, vastagbél rák szűrés, ilyen. Ez egy olyan önkéntes program, amiben a tagállamok ö, részt vesznek Aztán egy másik példa a körzeti orvosok által ö, testgyakorlás felírása. Ez is egy jó gyakorlat. Például az obéziában szenvedők számára. Egy harmadik probléma, amit felvetődött a védőoltásokkal kapcsolatos. Zorino úr beszélt róla, és az Európai Bizottság, ahogy Juncker elnök az unió állapotáról szóló beszédében is szólt róla, illetve a bizottsági munkaprogramnak is része, egy javaslatot fog tenni a humán védőoltásokról, a védőoltások hasznáról, mellékhatásairól és a védőoltás készletek beszerezhetőségéről, illetve fontos lenne az adatcserem feljavítása is tagállamok között védőoltások, farmakovigilancia, stb a bizottság közös akciót is indít, 20 tagállam részvételével Franciaország vezeti ezt idén szeptemberben, azzal a célral, hogy megerősítsük az együttműködés a tagállamok között a védőoltás politika terén. Egyébként pedig szintén a védőoltások terén a közös közbeszerzési megállapodást lehet alkalmazni, egy ízben már alkalmazták is, 19 tagállam közösen tud beszerezni 19, pan, 19 tagállam tud együtt beszerezni pandémiás esetekben védőoltásokat. Nem kell külön tárgyalni a beszállítókkal mindegyiküknek hát e három területen a bizottság tehát hamarosan javaslatot fog benyújtani, de a meglévő egészségügyi program keretében is Franciaország irányításával már folyik egy együttműködést, illetve a közbeszerzések területét is említettem még, és most hadd szóljak az utolsó szempontról a jövőbeli finanszírozás kapcsán ugye az MFF-et a bizottság nem fogadta el, még bizonyos építészeti részletekről folyik a vita, én részt veszek ebben az egyeztetésben, és elmondhatom, hogy a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a létező programokat észszerűsítse. Nagyon sok program működik, szeretnénk nagyobb füzérekbe vagy ö, fürtökbe ö, csoportosítani őket annak érdekében, hogy a pénzt is könnyebb legyen tenni a program összetevők között, tehát átcsoportosítani a pénzeket. Jó például a migránsválság. Az egyik programról a másikba, az egyik irodából, hivatalból a másikba, ha az egyik oldalról a másik oldalára áttenni a pénzt nagyon nehéz volt, mert konkrét kisebb programokhoz voltak rendelve. Tehát a bizottság most azt vizsgálja, hogy a különböző programok között hogyan lehet nagyobb szinergiát kialakítani, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a programoknak a profilja elhalványul, vagy megszűnnek a programok, a költségvetésüket viszont máshogyan kezelnék. A bizottság tehát erről dönteni fog, és az elkövetkező hónapok során javaslatot tesz az új MFF-re is. Erről nagyon élénk tárgyalás folyik, nem tudok többet szólni róla, mert még a döntések nem születtek meg. Rossz, tehát azt tessék. Euh, Szeretnék köszönetet mondani. Nem vagyok meggyőződve, sajnálat, nem vagyok meggyőzve sajnálatos módon. Persze szükség van arra, hogy egyszerűsítsük a dolgokat, bürokratikus szempontból, Na de én itt most politikáról beszélek, méghozzá nagy P-vel, politikáról a szó nemes értelmében. Mutassuk meg az állampolgárainknak azt, hogy az egészségügyi szakpolitika jelent valamit az Európai Unió szintjén. Tudjuk, hogy a tagállamok hatáskörében van az egészségügyi rendszer, de hogyha nincs ott Európa, hogy kicsit felrázza a dolgokat a tagállamokban, akkor az Európai Uniós tagáll- állampolgárok lesznek annak az áldozatai. Nem tudom elfogadni, hogy van egy olyan címünk, hogy, hogy élelmiszerbiztonság, na de szerintem az élelmiszerbiztonságnál azért fontosabb mégiscsak az egészségügy. Persze, hogyha a bizottságnak a az organigramjába beleveszünk egy, egy olyan szerveződést, amely ezzel foglalkozik, hogy jobban lehessen a költségvetési fejezetek között átjárás biztosítani. Jó, hát legyen, na de nem vegyünk el az egészségügyi költségvetéstől forrásokat, úgy, hogy ezt áttesszük az élelmiszerbiztonságba, vagy a növény védelembe. Ez így nem jó. Ugyanis évek óta harcolunk azért, hogy legyen eh, Európai Uniós szinten egészségpolitika azért is harcoltunk, hogy az egészséget vegyük be az elmi szakbizottságnak a kompetenciájába. Volt, aki ezt nem akarta, de minden öt évben, mondom ezt azoknak, akik esetleg nem fognak jelentkezni a következő ciklusra, öt évente felmerül az, hogy a közegészségügyet vegyük el, vegyék el tőlünk. Na de akkor ki védi meg az állampolgárokat? Az Európai Bizottságnak mondanám, hogy értem, hogy ön nagyon érdekes dolgokat mond, uram, egyetértek az biztos ön is úgy gondolkodik, ahogy mi. Na de hát ott van az egészségügyi biztos, aki nagyon lelkes, de mégiscsak frusztrált, ugyanis nem kapja meg a megfelelő eszközöket, és az Európai Bizottságon belül nem kapja meg a lehetőséget arra, hogy az egészségügyi témákat az ásztajára tűzze. Azt kérem a közegészségügyi szakbizottságtól, ugyanis ez a téma is hozzánk tartozik, hogy rázzuk fel a dolgokat, ugyanis nem elegendő az, ami most van. Wow. Um, Köszönjük. Akkor ezzel a mai vitánknak a végére értünk. Méghozzá ilyen pozitív szellemben. Szerintem mindannyian egyetértünk ennek a témának a fontosságát illetően, ugyanis közegészségügyi szakbizottság is vagyunk. Kedves kollégánk, a mai munkának a végére értünk. Holnap 9-kor kezdünk a koordinátorok ülésével, majd 10.30-kor mindenkit várok. Köszönöm.